Tisztelt kollégák, nem kezdjük azonnal az ülésünket, mert eh, várjuk az elnököt, aki egy drámai bejelentést fog tenni, azonnal itt lesz, és eh, köszönöm eh, türelmüket.